D-től kaptam megkeresést Bauer Edith asszonyról, aki ő, ő, új delegáció tagja lesz, és Emi Costello kollega is kérdezem, hogy van-e ezzel ellen kifogások, ha nincs, akkor ezt is elfogadottnak tekintem. Következik a vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről, először is a halálbüntetés. Fehérországban különös tekintel Dmitri Kanavalau és Vladislav Kavelju ügyére. Protasievic kollégái a szó, aki a közös állásfoglalás megszövegezője egy percre. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, hölgyeim és uraim. Már több alkalommal beszéltünk a fehér oroszországi, orosz, fehér oroszországi politikai helyzetről. A mai napon egy nagyon tragikus szempontra hívjuk fel a figyelmet a fehér orosz valóságban, ez pedig a halálbüntetés kérdése. Két a Minszki föld alattiban történt ö, két elkövetőjét ítélték halára, és mi felszólítjuk a fehér orosz hatóságokat, hogy függesse fel a halálbüntetést, és egy általános moratóriumot hirdessen a halálbüntetések végrehajtására vonatkozóan. Felszólítjuk a fehér orosz hatóságokat, hogy hagyjan fel a polgártársadalom zaklatásával, és kezdjen tárgyalásokat az Európai Unióval a politikai foglyok szabadon bocsátásáról. Nagyon szépen köszönöm. Még ki kollega egy percre. Én is köszönöm szépen a szót, elnök úr, hölgyeim és uraim mi, nem mi döntjük el, hogy ki bűnös és ki nem ebben a folyamatban, Fehér Oroszországban. Tehát nem mi tudjuk eldönteni ezt az incidenst a metróban, de az világos, hogy nagyon sok ö, hír hangzott el, ö, ezzel kapcsolatban sok hírt kaptunk kínzásról, és zaklatásról nem a mi feladatunk arról dönteni, hogy valaki bűnös vagy nem, hanem a mi szerepünk az, hogy kimondjuk, hogy a halálbüntetés jó-e, vagy nem. És most nagyon világosan szeretnénk kifejteni aggodalmunkat, és ebben a két esetben fellépünk a halálbüntetés ellen, mert én úgy gondolom, hogy a halálbüntetést ellenezni kell minden esetben, és a politikai küzdelem az ilyen országokban teljesen természetes. Köszönöm szépen, Migalszki kollega, Géringer Ödenberg asszony másfél percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tavaly négy állásfoglalást fogadtunk el azzal kapcsolatban, hogy minek van kitéve a civil társadalom és az emberi jogok védői. Most Dimitri Kanavalu és Ulla Ziszló Kavaljev ügyével foglalkozunk, hogy vádolhatók-e terrorista cselekmény elkövetésével, avagy nem 2010-ben. Nagyon sok minden szól az ellen, hogy ez a, ez a per, sérti az emberi jogokat, és kínzással próbálják a vallomásokat kicsikarni. Én ismételten felhívom a figyelmet, hogy ez a két elítélt, akiről nem teljesen biztos, hogy bűnösek-e, vagy sem, és halára ítélték őket, akkor mi mindenképpen nagyon gyorsan kérnénk reakciót, és mentsék fel a halálbüntetés alól, és nézzék meg, hogy mennyiben bűnös ez a két ember, és mennyiben nem. Különben semmilyen támogatást nem adunk. Köszönöm szépen. Minuten. Danke, Herr Vorsitzender. Während weltweit die Anwendung der Todesstrafe abnimmt,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 Köszönöm szépen. Orvosként felháborít ez a halálos ítélet, amit Kovaljovra és Kavanalovra szabtak ki, és ezt a halálos ítéletek általános felfüggesztését kell követelni Oroszor, Fehér Oroszországban. Ezt a legsúlyosabb büntetésekre, büntetésként szabják ki Fehér Oroszországban, még hogyha referendumon támogatják a halálos ítéletet, ennek ellenére moratóriumot hirdettek ki Belarusban a halálos ítéletekre. Az elítélt személyek lehetőséget kaptak arra, hogy az elnökhöz forduljanak az említett terrorista merénylet, amely Minskben történt. Nos, ezt nem csak a különleges rendőrség vizsgálta, hanem az Interpol is Nagy-Britannia, Izrael képviseletében terrorista cselekményre került sor, 15 ember halt meg. Ez viszont tény ugyanolyan ez, mint a szeptember 11-i merénylet. Nem akarjuk, hogy emberi életeket oltsanak ki, hogyha kételkedünk az eljárásban. A fehér orosz hatóságokat fel kell szólítanunk, hogy vizsgálják felül a bizonyítékokat és az egész eljárást. Siker lenne, hogyha felfüggesztenék a halálos ítéletet, vonatkozik az Egyesült Államokra és Japánra is egyébként ugyanez. Meggyőződésem, hogy legalább egy moratóriumot kell követelnünk, vagy akár azt is, hogy függesszék fel a halálos ítéletet. Masztálka kolléga, utána pedig Gebrandi kolléga. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megismételni azoknak a szavait, akik arra hívták fel a figyelmünket, hogy Fehér Oroszországban fel kellene függeszteni a halálbüntetést. Fehér Oroszország 9 év alatt négyszer alkalmazta a halálbüntetést. Ö, Ismételten halljuk azokat az eseteket, akiket állítólagos vádakkal tartóztatnak le. Egyre többen vannak a börtönökben, és igaz ez azokra is, akik 2010 nyarán voltak a börtönben. És ha az ember nem úgy gondolkodik ott, ahogyan a kormány, akkor nem is létezhet. Támogassuk az emberek jogait Fehér Oroszországban. Köszönöm. Köszönöm, Göbrandi kolléga. Most pedig a frakciók szónokai következnek. Stasznyi kolléga. Köszönöm, elnök úr, a szót. Sokakhoz hasonlóan engem is aggaszt az emberi jogok, a, a demokrácia és a közrend ö, visszahanyatlása Fehér Oroszországban. Ami a politikai ö, letartóztatottakat illeti, egyre többen vannak az elnöki választások után. Ezen kívül két fiatal ö, bebörtönzöttre is oda kell figyelnünk, akiket ö, elítéltek, és nem ö, megfelelő ö, eljárás keretén belül történt mindez, sőt, kínozták őket. Ö, jogaiknak ö, tiszteletbe kell, jogaikat tiszteletbe kellett volna tartani. Ami Lukasenkót illeti, be kellene fagyasztani az Európai Uniós alapokat, és állásfoglalásra volna szükség a 2014-es jéghoki világbajnokság vonatkozásában is. Így lehetne segíteni a politikai ö, foglyokon, illetve a demokrácián ö, Fehér Oroszországban. Köszönöm. Köszönöm, Szaszni kollega. Pálecski kollega következik egy percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm még egyszer a szót. Ismételten szeretném kifejezésre juttatni együttérzésemet a Minszki metrobombázás áldozataival messze menőkig el kell ítélnünk ezt a szörnyű cselekvést, és felszólítom a fehér orosz hatóságokat, hogy hallgasson az Európai Parlament szavára, és végezzen átfogó nyomozást, vizsgálatokat a tettesekkel kapcsolatban. Az a halál büntetés, amely megszületett az ügyel kapcsolatban, nem megbízható, még az áldozatok hozzátartozói sem bíznak ebben. És Fehér Oroszországot fel kell hívni a figyelmét, hogy a halálbüntetéshez ne járjúrjon hozzá. Ez csak manipuláció és nem igazságszolgáltatás, hogyha hatóságok végrehajtják a halálbüntetést, az növelni fogja a feszültséget, és még növeli ennek a bűncselekménynek a súlyát. Ezért a nemzetközi közösségnek és a keleti partnerségben résztvevő országoknak is feladata, hogy felhívja Fehér Oroszország figyelmét erre az ügyre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Palecski kollega, és most pedig Jelten Méki kollega következne, csak nem látom, úgyhogy rögtön Czárnecki kollégának adom át a szót egy percre. Mikrofont kérjük. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lukasenko elnök nagyon szívesen fényképezkedik, miközben korcsolyázik, vagy jéghokizik. És nagyon megbánná, hogyha a világbajnokságot le kellene mondani, a jéghoki világbajnokságot. Úgyhogy mindenképpen nyomást kell gyakorolni Jukasenkóra ebből a szempontból is, és mi most nagyon helyesen beszélünk Fehér Oroszországról, ugyanis egyetemen ki kell mondanunk, hogy az olyan eszközök használata, mint a halálbüntetés, elfogadhatatlan. Bárhogy is ő, szülessen a halálbüntetés, az ellen mindig mindenütt tiltakoznunk kell. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Szárnecki kollega. Obermeier úr, egy percre. Köszönöm szépen. Fehér Oroszország az utolsó állam Európában, amely továbbra is halálos ítéletet szab ki, és végre is hajt. Annak ellenére az, hogy 50 ezer ember írt alá petíciót, hogy szüntessék meg a halálos ítéletet Or- Fehér Oroszországban. A Minszki metromerénylet összefüggésében Dimitri Kovaljov és Vladislav Kovaljov ellen szabtak ki halálos ítéletet de annak ellenére, hogy a merényletet elítéljük, természetesen a halálos ítélet nem lehet válasz a bűnözésre. A nyugati világ, Európa és persze ide tartozik Amerika is, külön hangsúlyozom. Nos, határolódjunk el az afrikai, ázsiai hagyományoktól ezen a területen. Az állami gyilkolás nem humánus és nem lehet igazságos. Én csatlakozom azon felszólításhoz, hogy továbbítsuk ezt a tiltakozásunkat a fehér orosz kormány felé. Köszönöm, Obermeier kolléga. A további hozzászóló következne. Kacmarek úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Amiről most beszélünk, az kiváló, kitűnő példája annak, hogy mit is jelent a halálos ítélet léte önmagában nem csak arról van szó, hogy bűnösek -e az érintetek, vagy nem. Arról van szó, hogy inhumánus dolog és visszafordíthatatlan a halálos ítélet. Fehér Oroszországban a büntetésnek nincs vége a halálos ítélet kiszabásával és végrehajtásával a 191. cikk a büntető törvénykönyvben azt mondja, hogy az elítélt személyek holttesteit nem adhatják át a családnak. Az egyetlen esély az, hogy ezt megváltoztassák, ha kegyelmi kérvényt nyújtanak be Lukasenko elnökhöz. Felszólítjuk Lukasenko urat, hogy gyakorolja ezt a jogát. Még rossz ember is esélyt kell, hogy kapjon arra, hogy jót tegyen. Köszönöm szépen, Kacmere kollega. Répó kollega egy percre. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Fehér Oroszországban még létezik a halálbüntetés, az egyetlen ország Európában. A legfelsőbb bíróság a Minszki terrorizmus cselekmény után halálbüntetést hozott. A terrorizmus az természetesen mindig minden körülmények között elítélendő, azonban egészen világosan ki kell tudni mondani azt is, hogy milyen út vezetett a halálbüntetés kimondásához. Semmiképpen nem volt biztosított a tisztességes eljárás, a bizonyítékok nem voltak meggyőzők, és a halálbüntetést mégis meghozták, ez embertelen gyilkolnak, mégpedig nyakon lövik az elítélteket a halálbüntetés végrehajtásakor. Mindenképpen fel kell lépnünk ez ellen, és segíteni kell a szenvedőknek a fehér oroszok hozzáférését javítani kell az Európai Unióhoz, és támogatni kell a nem kormányzati szerveket. Köszönöm, Répó kollega. Ójuland kolléganő egy percre. Elnök úr, a halálbüntetés alkalmazása az természetesen teljes mértékben ellentmond az emberi jogoknak. Hogyha valóban elkövették volna azt a bűncselekményt, amiért elítélték őket, akkor arányos ítéletet kell hozni ellenük, de semmiképpen sem a kivégzést. Én felszólítom Lukasenko elnököt, hogy gyakoroljon kegyelmet, és egész Fehér Oroszországot, hogy harcolja ki a moratóriumot a halálbüntetések ellen és azok végrehajtása ellen. Meg kell szüntetni a halálbüntetést Szimbolikus, hogy még a 21. században is van olyan ország Európában, amely halálbüntetést alkalmaz. Fehér Oroszországnak is reformokra van szüksége, nem szabad, hogy ott maradjanak a bizánci időkben. Európai országá kell válniuk. Sok barátja van Lukasenkónak, és nagyon komolyan kell, hogy vegye a mi figyelmeztetésünket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ojuland, és most Kaminski kollega egy percre. Hölgyeim és uraim! Mint politikusnak és emberi lénynek egyre nagyobbak a kétségeim afelül, hogy ki kell e végezni valakit. Eleinte mellette voltam, de ma már egyre inkább kész vagyok elfogadni azoknak a véleményét, akik úgy vélik, hogy a halálbüntetés egyáltalán nem emberséges dolog. De ez csak egyik része a vitának. Van egy másik oldala is az éremnek. Ugyanis nem csak a halálbüntetés ellen emeljük fel a szavunkat, hanem a, a demokráciát hiányoló politikai rendszer ellen is. Az ember soha nem lehet biztos abban, hogy valakit a tömegből politikai okoknál fogva emelnek-e ki, annak érdekében, hogy maga a rendszer ö, sikeresnek mondhassa magát, és a közvélemény ö, figyelmét ö, a rendszer hibáiról ö, másfelé fordítsa. Úgyhogy Lukasenko elnöknek ezt az üzenetet kívánjuk közvetíteni. Köszönöm. Danke, kollégi Kaminski, es folgt a kollégi Kuk. Köszönöm Kaminski kolléga, Kukan kolléga következik egy percben. Köszönöm szépen. Fehér Oroszország az utolsó autoriter ország Európában. Elfogadhatatlan és veszélyes, hogy ahogy ez az ország működik, és késztetni kéne az országot arra, hogy szüntesse meg a halálos ítéleteket. Lukasenko elnök azt mondja, hogy döntéseiben a népre hallgat, de szerintem 250 ezer emberre is hallgatnia kéne, akik aláírták azt a petíciót, amely követeli a halálos ítélet megszüntetését. Kovalov és Kovaljev halálos ítélete együtt járt egy csomó kételjel, és arra is gyanakodhatunk, hogy inhumánus módon bántak ezekkel az emberekkel, és kínozták őket. Ez egyértelmű, hogy fel kell szólítanunk újra Lukasenko elnököt, hogy vezessen be moratóriumot a halálos ítéletre, és tisztességes vizsgálatot végezzenek a merénylettel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm, Kukán kolléga. Billán kolléga egy percben. Köszönöm. Elnök úr a szót. A Minszki ítélet teljesen önkéntes volt, a, igen, erőteljes reakciókat váltott ki mindenkiből Európában. És persze felmerültek komoly gyanúk is. A terrorista támadásokat igenis el kell ítélni. Ez azt jelenti, hogy a metróban való támadásokat is, de ezt ki kell vizsgálni. Ezért a fehér orosz hatóságokat arra szólítanám fel, hogy alapos nyomozást végezzenek, mielőtt bármit is döntenek. A kivégzés, fegyverel történő kivégzés, a sztálinista időket idézi. Fehér Oroszországnak tiszteletbe kell tartani a nemzetközi kötelezettségeit. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm Bina kolléga. Most pedig a kegyziai eljárás következik. El kell, hogy mondjam, túl sok a jelentkező. Ezt a kolléga kap először szót. Köszönöm szépen. Kanavalói és Kavalyi úrakat határ, halára ítélték, az eljárás viszont nem tesz eleget a nemzetközi elvárásoknak. Számos szervezet számolt be arról, hogy a vádemelés és a bizonyítás nem megfelelő, és állítólag kínzást is alkalmaztak. Az Amnesty International azt mondta, hogy az egyetlen lehetőség a kegyelemre az, hogyha a család kér kegyelmet, és adott esetben, ha az elnök ezt nem fogadja el, akkor azonnal végre lehet hajtani az ítéletet. Schulz elnök már küldött egy felszólítást Lukasenko elnöknek, hogy függesszék fel a halálos ítéletet, most tegyük meg ezt parlamentként is. Köszönöm, Eszája kolléga, Sogor kolléga egy percben.

komoly kételyekre ad alapot, ami a jogállamiságot illeti. A terror merénylet professzionalitása arra mutat inkább, hogy hivatásosok dolgoztak ezen, és ők gyakorolták a merületet. Ilyen profik pedig inkább a fehér orosz titkos szolgálatnál találhatók, nem a lakosság körében. Úgy gondolom, hogy nem csak a halálos ítélet felfüggesztését kell követelnünk, és további szankciókat kell alkalmaznunk a rezsimmel szemben. Egyes kollégák már elmondták, komolyan végig kell gondolni adott esetben, hogy a 2014-es jégkorong világbajnokságot eh, nem vesszük el az országtól. Ez egy presztízs projekt, és eh, az elnök ezzel nem manipulálhat eh, utóbb, hogy egy patyomkin falut építsen fel. Köszönöm szépen. Köszönöm Gáller kolléga. Kelly kolléga egy percben. Thank you, Mr. Köszönöm elnök úr a szót. Többen említették, hogy Fehér Oroszország az egyetlen olyan európai ország, ahol a halálbüntetés még fennáll. Mivel 91-ben, mióta 91-ben megszűnt a Szovjetunió, azóta 400 embert ö, végezte ki. Úgyhogy ez talán már az utóbbi időkben változást jelentett, amit üdvözölnénk. Ami a két urat illeti, ha tényleg bűnösek lennének, hogy megöltek egy csomó embert, akkor gyakorlatilag a büntetésüket indokolni kellene. De sajnos inkább kicsikarták tőlük a vallomást, és ez elfogadhatatlan, úgyhogy mindenképpen ö, valamilyen módon tiltakoznunk kell. Köszönöm. Köszönöm, Kelly kollega. Koroljav kolléganő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Fehér Oroszország az egyetlen európai ország, ahol még alkalmaznak halálbüntetést. Az ítélet titkos, nem tájékoztatják a nyilvánosságot, a családot. A két ö, úr ítélete megszületett, a bizonyítékokat közvetlenül ezután megsemmisítették. sok körülmény riasztó, és arról tanúskodik, hogy nincs jogállamiság. Fehér Oroszországban. Ezt a gyakorlatot nem lehet folytatni. Mindenképpen lépéseket kell tennie Fehér Oroszországnak a demokrácia és a jogállamiság irányába. Az országot nem szabad nemzetközileg úgy kezelni, mint a többi országot. Eljárást kell elindítani ellene. Köszönöm, Korhol asszony, végül pedig eh, Thun Bodenstein asszony a végére. Köszönöm, elnök úr, a szót. Sok minden elhangzott ma arról, hogy a halálbüntetés elfogadhatatlan. Függetlenül attól, hogy a társadalom mekkora százaléka van mellette vagy ellene a halálbüntetésnek, még Kaminski képviselő is végre, végül ö, meggondolta magát, de az a barbárság, ami megtörtént Fehér Oroszországban, olyas valami, ami arra kell, hogy ösztönözzön minket, hogy sürgősen lépjünk. Hogy például befagyasszuk az eszközöket, és hogy elhalasszuk a jégkorongvilágbajnokságot. Annak érdekében, hogy a Fehér Orosz Köztársaságban az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Köszönöm. Köszönöm, Thun Thunstein kolléganő. Akkor ezzel a spontán hozzászólásoknak vége, és megadom a szót Bárnyé biztos úrnak. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés. Euh, Köszönöm, elnök úr, a szót. Hölgyeim és uraim! Nagyon sok hozzászólás komolyan bizonyítja azokat az érzéseket, amelyeket a parlament képvisel a két halálbüntetés miatt Fehér Oroszországban, Kanavalu és Kavaleu urak ügyében. Catherine Ashton, az Európai Bizottság alelnöke nevében elmondhatom, hogy minket is nagyon aggaszt ez a két ítélet. Kanavalau és Kavaljeu urakat november 30-án ítélt el a legfelsőbb bíróság a Minszki 15 halált okozó metrótámadás és a Vitovszki 2005-ös és a 2008-as támadások miatt. Eston asszonynal együtt sajnálattal konstatáltuk ezt a kettős halálbüntetést, és Eston asszony december 1-én, 2011. december 1-én teljesen egyértelműen és világosan meg is fogalmazta a halálbüntetés alkalmazása minden esetben, minden körülmények között, függetlenül a, az elkövetett bűnök miatt. Az Európai Unió úgy gondolja, hogy a halálbüntetés kegyetlen és nem humánus ö, cselekvés. Mindig elfogadhatatlannak tartjuk az emberi méltóság és épség ö, miatt. Ezért küzdünk azért, hogy világszerte tiltsák be az a halálbüntetést, ahogyan ezt már tettük az Európai Unión belül is. Catherine Ashtonnal arra szólítottuk fel a fehér orosz hatóságokat, hogy azonnal állítsák le a kivégzési eljárást, és felszólítjuk a fehér orosz köztársaságot, hiszen az egyetlen ilyen európai ország, ahol még halálbüntetés létezik, hogy moratóriumot vezessen be, ahogy önök is kérték, a halálbüntetés kapcsán, ami az első lépés lenne betiltása felé. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. A vita végén hat állásfoglalási indítványt terjesztettek elő, a szavazás pedig a ma délutáni eszmecsere után lesz. A következő téma az egyiptomi fejlemények. Először három és fél percben Belder kolléga kap szót.